olvashatják el. Térjünk most rám a napi rend elfogadására, illetve az eheti munka, munkahétre. A 49-es házszabály cikke alapján az elnökök értekezlete november 20-án fogadta el a végleges napi rendet. Ezt mindenki megkapta. A néppárti frakció arról tájékoztat, hogy hétfőn a hatásvizsgálati útmutatókról szóló bizottsági nyilatkozatot állásfoglalással szeretném lezárni, és ezzel kapcsolatban Piper képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ma este vitázni fogunk, sajnos hozata nélkül, tehát nem lesz állásfoglalás a hatástanulmány tekintetében, amely a középvállalatokat érinti, és a bizottság már nem köteles itt kötelező állásfoglalást adni. Arra van szó, hogy a főigazgatók sajnos úgy látják, hogy megerősödtek a hatástanulmány elkészítése nem olyan jó. Ezekben a napokban születik döntés, elfogadjuk a helyzetet, éppen ezért szeretnénk még ezen a héten egy állásfoglalást a vitához, ehhez kérném támogatásukat. Köszönöm. Köszönöm, Piper úr. Szeretne valaki felszólalni emellett? Piper urat támogatni? Igen, köszönöm. Elnök úr, szeretném Herbert javaslatát támogatni. De szerintem mindenképpen meg kellene vitatnunk a témát, még hosszú út vezet a döntésig, de csak annyit szeretem volna mondani, hogy támogatom. Köszönöm. Valaki esetleg ellenzi az indítványt? Senki sincs ellene? Akkor szavazunk. Tehát ki van mellette? Ellene? Tartózkodás akkor döntöttünk. A következő a következő benyújtási határidők vannak. Kedden 12 óra, a közös állásfoglalási indítványok szerda 12 óra. Ezeket a közös állásfoglalási indítványokat, módosító indítványok szerda 13 óra, és a szavazás pedig csütörtökön lesz. Azt kérdezik, hogy hétfő a mai napirend tekintetében van-e további javaslat? Nincsen. Szeretném kezdeni, hogy KEDD tekintetében van-e. A néppárti frakció azt mondta, hogy eh, itt eh, a Kanada és az Európai Unió között eh, meglévő PNA ügyet leszedni, szeretni venni a napirendről. Holmájer asszony kap szót. Az indokolásra. Elnök úr, kedves kolléganők és kollégák, az indítványt három napja nyújtottuk be. Az árnyék előadóknak és a frakcióknak sem volt lehetőségük, hogy megvitassák ezt az anyagot, annál is inkább, mert a szakbizottságban sem tudtunk megfelelő mélységben vitát folytatni erről. Fontos, hogy a frakciók megfelelő időt kapjanak, hogy megtárgyalják ezeket a dolgokat, hiszen nemzetközi egyezményről van szó. Nem szeretnénk, hogy rossz fényt vessen ez a parlamentre azért, mert a nemzetközi megállapodásoknál nagyon fontos az, hogy komolyan vegyenek minket. Ezen kívül nem szabadna úgy politikai döntéseket hoznunk, hogy nem mutatnánk ezeket be az Európai Bíróságnak, hiszen az Európai Bíróság véleménye is nagyon lényeges, mielőtt döntünk. Nagyon sok jogbizonytalanságot tartalmazhat az egyezmény, és az biztos, hogy a bíróság 36 hónapig is elhalaszthatná ennek eh, a jóváhagyását, így a, eh, a nemzetközi fellépésünk gyengülne a terrorizmus ellen. Tehát az Európai Parlamentnek szerintem megfelelő módon kell ezzel foglalkozni. Köszönöm, Holmájer asszony! Ki támogatja Holmájer asszony indítványát, ki van mellette? Hallottuk az indokolást, de tehát senki nem szeretne felszólalni, valaki ez ellen szeretne felszólalni. Igen. Köszönöm szépen. Elnök úr. Miért támogatjuk azt, hogy az Európai Bíróság elé kerüljön az egyezmény? Ez az Európai Parlament soha nem vottak kétségbe, hogy a légi utasokról készült listákkal is lehet a terrorizmus ellen küzdeni, és két korábbi egyezményben is biztosítottuk az érintetteket támogatásunkról. Azonban az Európai Unión belüli adattárolás akkor még lehetséges volt. Azonban ezt az irányelvet az Európai Bíróság elsöpörte. Ez az első olyan nemzetközi egyezmény, amelyet az Európai Bíróság ezen ítélete után kell eldöntenünk, és a tárgyaló felek a tárgyalások alatt nem tudták tisztázni ezt a kérdést. Azonban szeretnék utalni rá, hogy a tanács és a bizottság is szerette volna tisztázni a kérdést. Tisztázni kell, hogy mennyiben egyeztethető össze a légi utasok adatainak a tárolása az európai jogokkal. Ez nem történt meg. Az európai és kanadai polgárokra leselkedő veszélyt nem látom. Öt évig tárgyaltunk Kanadával. Az adatok folytak, az adatok folynak a jövőben is, amíg nem döntünk itt a házban. Nagyon jó hagyomány az, hogy biztosak legyünk abban, hogy a polgáraink biztonsága ne legyen az európai alapjogok ellen. Köszönöm. akkor ki támogatja Holmeier asszony indítványát? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Jó, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Mindenki szavazott? Ja. Kajaniksztán. Nem tettek arról, hogyha ilyen lassúak. Der Antrag ist Elutasítottuk az indítványt. KED tekintetében van-e egyéb felszólalás? Akkor áttérek szerdára. A néppárt azt kéri, hogy a palesztin önálló államiságról történő szavazást decemberre halasszuk. Préda úr kap szót domnule președinte în numele grupului ppe solicităm o amânare a voturilor szeretnénk hogyha a szavazást elhalasztanánk ebben a nagyon kényes kérdésben. Azt gondolom, hogy a vitát megtarthatjuk a tervezett időpontban, és ahogy haladunk előre az időben, a jövő héten majd decemberben szavazhatunk a közös szövegről. Azt gondolom, hogy jelenleg nem jó kifelé azt mutatni, hogy megosztottak vagyunk egy ilyen érzékeny kérdésben. Ki támogatja Préda úr indítványát? Valaki? Ellene van? Peter Howitt. Köszönöm, elnök úr. Itt én is csatlakoznék szavaihoz, amelyel a zsinagógában történt tragédiát írta le. Nagyon fontos az, hogy kifejezzük szolidaritásunkat. Másodszorban szeretném elmondani, hogy mi konszenzus szeretnénk a palesztin államiság tekintetében elérni, és a december ülésen valószínűleg nagy többséggel sikerül majd megtalálni a megoldást. Préda úrral sokat vitáztam, jelezte, hogy a néppártnak megvan az álláspontja, és nem akar e mögé menni, tehát nem akar tovább menni. Értjük, nagyon érzékeny kérdésről van szó, és igazából a jelenlegi helyzetből szerintem a kivezető út az, hogy a két államos megoldást támogassuk. Tehát szerintem a probléma ebben rejlik. Tehát mindenképpen tárgyalnunk kell, és támogatnunk kell a folyamatot. Szerintem el tudunk jutni a konszenzusig. Tehát aggaszt az, hogy elhalasztjuk a szavazást, hiszen nem hiszem, hogy ez valamennyire befolyásolna a konszenzust. Szeretném folytatni a tárgyalásokat, és meglátjuk, hogy mit érhetünk el. Végezetül pedig elnök úr, köszönöm, köszönöm, Hajt úr. Spanyolország Svédország, Franciaország eh, nem szeretné elveszíteni befolyását, amelyet a béke folyamatra gyakorol. Köszönöm. Tehát akkor eh, szavazunk. Tehát, hogy ki van amellett, hogy decemberre halasszuk el? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még egyszer megkérdezem, mindenki szavazott? Zárom a szavazást. ...188 igen, 167 ellenében elfogadtuk az indítványt. Szerdára az EFDD frakció adott egy indítványt, tehát ez az acéliparra vonatkozó bizottsági elképzelések. Tamburano képviselő kapszul. Eh, salve, eh, visszalim... Jó napot kívánok! Figyelembe véve, hogy milyen fontos ez a kérdés, és hogy milyen súlyos kihatása van a foglalkoztatásra és a szociális szempontokra, és figyelembe véve, hogy szén és acélunióként jött létre az unió, ezért a szerdai napirendre a bizottság nyilatkozatát kérjük felvenni az acélipar helyzetéről. Az acélipar helyzete az Európai Unióban a munkavállalók és az ipar védelme címmel, és nagyon fontos, hogy ezt a bizottság megtegye ezt a nyilatkozatot. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne valaki a kérvény mellett szavadni, ellene ki szeretne érvelni, akkor szavazunk. Aki támogatja az elhangzottakat, tegye fel a kezét. Ki van mellette tehát? Ki ellenzi ezt a javaslatot? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Weiterhin für Mittwoch hat die ECR szerda kapcsán az ECR frakció azt kérte, hogy a bizottság tegyen nyilatkozatot a lengyel önkormányzati választásokon történt szabálytalanságok miatt és hogy ezt tűzzük szerdán utolsó napi rendi pontként a napi rendre, mégpedig állásfoglási indítványjal. Ki támogatja ezt a javaslatot? Krasznodebszki képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tehát, mint említettem, ezt a pontot napirendre szeretném tűzetni az említett témában. Itt nagyon súlyos szabálytalanságok történtek az önkormányzati választásokon Lengyelországban, és ez fenyegeti a demokráciát. Ez a legnagyobb fenyegetettség, amit 1980 óta láttunk. Tehát szeretném, ha vitára kerülne sor bizottsági nyilatkozatra, illetve az Európai Parlament állásfoglalási indítványt fogadná el. A választások nem feleltek meg az Európai Unió standardjainak, illetve az EBS e standardjainak sem, illetve voltak olyan súlyos esetek, amelyek arra engednek következtetni, hogy szabálytalanság történt. A tüntetések ahhoz vezettek, hogy visszalépett a választási bizottság, és hat nap után tették közzé a hivatalos eredményeket, ezek pedig jelentős mértékben eh, eltértek az előzetes kérdőívek eredményeitől. A választók meg vannak győződve arról, hogy nem tisztességes választások történtek. Ebben a teremben a demokratikus folyamatokkal foglalkozunk, más, más országokban is, az Európai Unión kívül jó országokban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül is ugyanennyire odafigyeljünk ezekre. Ki támogatja ezt, Gutkó képviselő parancsoljon. Hölgyeim és uraim, itt van egy lista nálam, amelyeket eh, az EBSZ e rögzített, azokat a feltéteket, amelyek szükségesek a demokratikus választásoknál, ami Lengyelországban eh, történt, eh, jelentős ellentétben áll azzal, amit hallottunk. Kollégák, mindenki tegyen egy kísérletet. Kér, kér, tegyük csak fel a kérdést, hogy ez az ön országában történik, mondjuk. Vegyük ezt a példát. 20 és néha 40 százalékos a érvénytelen szavazatok aránya. Képzeljük el, hogy a választási folyamat közepén a teljes választási bizottság visszalép. Ez önök szerint összeegyeztethető-e a demokrácia elveivel. Amennyiben ők úgy érzik, hogy ez összeegyeztethető a demokráciával, akkor szavazzanak a javaslat ellen. Ha úgy érzik, hogy van probléma a választások kapcsán, akkor pedig támogassanak bennünket. Elnök Olbricht úr a javaslat ellen. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Én ellene szeretnék szavazni a javaslatnak, mivel ez egy kísérlet arra, hogy egy olyan témát emeljünk európai szintre, amely belpolitikai kérdés Lengyelországban. Itt egy lengyel kérdésről van szó, még akkor is, ha itt idegen nyelveket is beszélünk, itt egy eh, lengyel belügyi kérdésről van szó. Valóban volt egy technikai probléma a komputerekkel a választásokon, ez igaz, de utalnék arra, hogy a választási folyamat Lengyelországban folytatódik, és harmadik megjegyzésem, létezik egy olyan eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy ellenőrizzük az eredményeket független bírák segítségével, éppen ezért kérem utasítsák el ezt a javaslatot. Vielen Dank. Elnök, köszönöm szépen. Szavazunk az elhangzott javaslatról. Ki támogatja a javaslatot? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítva. Egyértelműen elutasítva. Csütörtök kapcsán nincsen hozzászólási kérés. Ezzel Elfogadottnak tekintjük az eheti napi rendet az elhangzott módosításokkal. A következő napi rendi pont bizalmatlanság indítvány a bizottsággal szemben. A következőre szeretném, szeretnék utalni, ezen a vitán nem lesz spontán felszólásokra lehetőség, és nem fogom megengedni a kék kártyák felmutatását sem. Üdvözlöm Üdvözölni szeretném a bizottságot hogyha jól látom, Öttinger úr kivételével